Következő napi rendi pontunk Figueiredo asszony jelentése a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007-es évi halászati munkaügyi egyezményének megerősítésére való felhatalmazás. Úgyhogy ezért a jelentést készítő asszonynak, Figueiredo asszonynak adom meg a szót elsőként. senhora Senhor Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, a tanács döntést hozott. A 188-as számú egyezmény megerősítésére, amely a minimális nemzetközi normákat rögzíti, és világméretekben igazságosabb feltételeket teremt ezen a területen. A tengeri halászat területén végzett munkát a ratifikálás szolgálhatja még, és nagyon fontos, hogy a halászat tisztességes munka körülményekkel párosuljon ahol az egészséget is és a biztonságot is garantálni tudják. Például a személyzet listája, a repatriálás, a munkaerőfelvétel, a képzés, a társadalombiztosítási eh, kérdések szorulnak szabályozásra. Nagyon sokan várják már régóta az ILO egyezménynek a ratifikálását. Mert úgy érezték, hogy a méltóság teljes munkakörülmények eléréséhez fontos ez. Több mint 30 millió ember foglalkozik ezzel, férfiak és nők világszerte. És 2003-ban az ILO oldalú egyeztetések során elkezdett dolgozni a halászati ágazat szabályainak a módosításán, amelynek az volt a célja, hogy a halászok megfelelő világméretű védelemmel részesülhessenek mivel az ágazat különleges körülményekkel rendelkezik, és a munkakörülményekre való tekintettel a halászokat különvédelemben kell részesíteni. Nagyon sok a halálos munkaügyi baleset, munkahelyi baleset, és nagyon gyakran a védőeszközök hiánya, illetve a kizsákmányolás az ok. A minimális életkorról szóló, az egészségügyi ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat nem tartják be, azután a megfelelő elhelyezés feltételeit sem teljesítik. A 199-es egyezmény vonatkozik, illetve ajánlás erre és a vonatkozó jogszabálytervezet a halászatot kizárta a szabályozási körből. Tehát ezért nagyon fontos, hogy fogadják el 2012-ig a tagállamok, illetve ratifikálják ezt az egyezményt. Mert a, az élő tagországok közül százból tíznek mindenképpen ratifikálnia kell, és ehhez a minimális szám a mi esetünkben nyolc tagállam. Meyer úr a halászati bizottság részéről támogatja ezt a javaslatot, és remélem, hogy a kollégák is támogatják az ügyünket, és minél előbb ratifikálhatjuk elnök. Köszönöm. Spidla biztos úr kapszott. vážený pane předsedo vážené paní poslankyně vážení páni poslanci rybolov. tisztelt elnök asszony tisztelt képviselők! a halászat talán a legglobálisabb munkaterületnek nevezhető. Becslések szerint 30 millió embert foglalkoztat ez az ágazat világszerte. És nem csak a globalizáció jelenik meg itt, hanem számos veszélyforrás is a munkavégzés során. Ez okozza a halálos baleseteket a halászatban. Jóval magasabb a statisztikai arány az Hilo adatai szerint a halálos balesetek területén az, az egyéb ipari területekhez képest. Tehát az egyik legveszélyesebb ágazatnak tekinthetjük a halászatot világszerte. A tisztességes munka feltételeinek a kivívásában a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet élen jár, és általánosan elismerik az életékességét. A 2006-os tisztességes munkavégzésről szóló egyezmény, tehát nagyon fontos ezen a területen, és a nemzetközi normák bevezetését, érvényesítését szolgálja megfelelő munkakörülmények, egészségügyi ellátás biztosítása jelenik meg, jogi védelem, úgy, mint ahogy más területeken a munkavállalók részesülnek ezekben a eh, védelmi formákban, és ezt szolgálják a világméretű minimális normák. Az élő tagországok, illetve az EU tagállamok a lehetőségeik szerint járuljanak hozzá a már megszületett egyezmény alkalmazásához, mert a minimális munkavégzési normákat meghatározza az egyezmény, sőt mechanizmusokat is ad a rendelkezései kompatibilisek, és a kikötői biztonsági rendszabályokról is tartalmaz előírásokat. 2007. júniusában hagyta jóvá az ILO vezetése az egyezményt. A 188-as egyezmény a tengeri munkavégzést, illetve a halászati területet szabályozza, és egységes feltételeket ír elő világszerte. Az egyezmény például a minimális életkort szabályozza, aztán az orvosi vizsgálatokat írja elő, a személyzet elhelyezését, a munkavégzés feltételeit, illetve a munkaszerződés, a repatriálás, a munkaelőfelvétel, a bérezés, szállás, élelmiszerellátás és a társadalombiztosítás, valamint egészségügyi ellátásnak a feltételei is szerepelnek benne. Kitér többek között a társadalombiztosítási előírásokra, és ez egy közösségi kompetencia a tagállamok esetében, tehát ezért is fontos, hogy ratifikáljuk ezt az egyezményt. Aztán vannak közös illetékeségi területek is, amelyek egyes más kérdésre térnek ki. Az ilonormák alkalmazása sürgető feladat, és ennek érdekében a bizottság azt javasolja, hogy a tagállamokhoz forduljunk azzal a kérdéssel, kéréssel helyesebben, hogy a ratifikálást a lehető legrövidebb időn belül oldják meg, de legkésőbb 2012. december 31-ig. Meg kell vizsgálni a ratifikálás előfeltételeit, és 2012. januárjáig a bizottság sort kerít erre. Elnök, bizot, köszönöm biztos úr, a frakciók részéről Bragetto úr a néppárt nevében két és fél percben következik. Grazie, caro presidente, cari colleghi, signor commissario. Köszönöm, elnök asszony, kollégáim, biztos úr. Ahogy már ezt ma többen is elmondták, a halászati ágazat az ilon belül a legveszélyesebb terület a munka körülmények szempontjából és 24 ezer baleset történik évente, ezért olyan nemzetközi körülményeket kell meghatároznunk, amelyek megfelelő védelmet adnak védelmet biztosítanak ezeknek a munkavállalóknak. Ezért a 188-as egyezménynek nagyon fontos feladata az, hogy, egy, hogy egyenlő munkakörülményeket és munkakörülményeket és versenykörülményeket biztosítson ebben az ágazatban dolgozóknak. Itt szó van a munkaszerződésekről, a pihenőidőkről, a szociális biztonságról, a fizetésről és egyéb nagyon fontos kérdésről. és igaz, hogy csak most kezdődött a vita, de úgy tűnik, hogy nagyon eltérőek a vélemények erről a szövegről. Én aláhúznám, hogy mennyire fontos, hogy a tagállamok ezt a bizonyos egyezményt minél hamarabb ratifikálják. Elnök a szocialisták nevében Rossza képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy ebben a témában hozzászólhatok a vitához hiszen a halászok, halásznők foglalkozása a világon a legveszélyesebb foglalkozás. Írországban különösen nagyon sokan vesztették életüket a tengeren. Nagyon sok férfi és nagyon sok nő sérült meg halászati ágazaton belül munka végzés közben az írországi szociális hatóságok igyekeztek megtalálni annak a módját, hogy a halászhajókon dolgozó emberek jogait megpróbáljuk képviselni, ugyanis nagyon komplex területről van szó, területről van szó a munkaszerződés szempontjából nagyok a különbségek, azok között, akik normál munkát végeznek, és és csak állás, tehát a, a, hajót tulajdonos által megfelelőképpen foglalkoztatottak adófizetők, és azok között, akik csak a profitból részesülnek. Tehát nagyon komplex ez a probléma. Miniszterként én találtam egy olyan európai jogszabályt, amely a problémát egy rövid időszakra megoldotta, de utána megtámadták ezt a megoldást, és ezért nem lehetett alkalmazni a problémák megoldására. A világszinten nagyon különbözően alkalmazott munkakörülményeket tehát kezelnünk kell. Itt az élelmezésről, a munkahelyi biztonságról van szó, annak a garantálásáról, hogy mennyire különbözők a fizetések ez, ebben az ágazatban, és hogy a hajótulajdonosoknak kötelessége az, hogy az emberek által végzett munkát megfelelőképpen megfizessék. Nagyon fontos, hogy globális, minimális ö, ö, körülményeket, feltételeket állapítsunk meg, mert sajnos nagyon rossz jelenleg a helyzet. Ezért fontos, hogy ezt a bizonyos egyezményt minél előbb ratifikáljuk, hiszen így korai szakaszban segíthetünk majd a problémának. 2012-es dátum tulajdonképpen túl messze van, remélem, hogy ennél előbb sikerül majd elfogadtatni az egyezményt. Elnök, köszönöm, Kerti Színodnak adom meg a szót az Indem csoport nevében. A halászok munkakörülményeinek biztonságosnak, a halászathoz méltónak kell lenni, és biztosítani kell számukra azt, hogy munkájukkal családjukat eltartassák. A pénzügyi jövedelemnek is fenntarthatónak és biztonságosnak kell lenni gyakran fordul elő például a határmenti választókörzeteimben, hogy nagyon nehéz a megélhetést biztosítani. A 188-as e- ILO egyezmény ratifikálása ezért rendkívül fontos. Fontos, hogy a halászatban dolgozókra is kiterjesszék e- ennek hatáját, védjük a halászokat, akár globális szinten is, hiszen ehhez, ez szükséges a halászat, mint ágazat felmaradásához. A japán halászok határmenti halászata az ottani hajógyárakban végzett munka azt mutatja, hogy nem tisztelik a a követelményeket. A halászat nem szolgálja az afrikaiak előnyét, még a, terület, a saját területű vizek mentén való halászat sem. A nemzetközi piacon értékesített hallal sem javíthatók életkörülményeik. Írországban a halászok nem fizetnek társadalombiztosítást, ami óriási nehézséget okoz hogyha a ratifikáció révén a halászati halálos balesetek száma csökken, akkor az orvosi ellátást is javítani lehet, és akkor támogatom, ösztönzöm a ratifikálást. Hogyha a halászat, mint sérülékeny iparág biztonságot, nagyobb biztonságot kap a halászatiban érdekelt családok számára, akkor támogatom, hiszen a halászat nagyon veszélyes a világ sok területén, és nem nem csak a halászokat eh, zsákmányolják ki. Remélem, hogy segít. Köszönöm. A függetlenek nevében Martinez úr két percben. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, nagyon fontos a halászat, és szabályozni kell. A halászok érdekeit figyelembe véve kell szabályozni ezt a területet. A világ legnehezebb mesterségéről van szó. A baszkok, az izlandiak a halászatban a 19. században hírhettek voltak, és ma az egész ágazat a 24 ezer évi halálos balesettel a legveszélyesebbek közé tartozik. És itt határon átnyúló nemzetközi szabályokra van szükség. És mivel nemzetközi munkáról van szó, természetes, hogy az ILO szabályozza a körülményeket, amely az első egyezménynek az 50. évfordulóját ünnepli előírva a minimális életkort, illetve az orvosi vizsgálatokat, az ellátást. A 188-as egyezmény pedig módosítja az előző rendelkezéseket, és ezért kéne 2012-ig mindenképpen ratifikálni. És fontos, hogy közösen lépjünk fel, világméretű területről van szó, és ez egy sürgős ügy, mert a tengerészek, a halászok, a tengeren dolgozók sokszor kizsákmányoltak, tisztességtelenül bánnak velük, rabszolgasorban tartják őket, azért, hogy minél kisebbek legyenek a velük kapcsolatos költségek. Tehát az egészségügy, az elhelyezés, a munka végzésnek a hosszúsága, a bérezés és a szociális biztonság, illetve biztosítás tartoznak a minimális jogi normáknak a körébe. Ezért fontos, hogy a világméretű versenyben hatékonyan szabályozzuk ezt a területet, mert nem csak az európai halászok, hanem a perui, afrikai halászoknak az érdekei is veszélyben vannak, ezért fontosnak tartom. Köszönöm elnök asszony. Köszönöm, mondja az elnök. Panayotopoulos asszony következik három percben. Elnök asszony, az a véleményem, hogy lényeges a ratifikálás, hiszen az Európai Parlament támogatásával és azzal az állásfoglalással, amelyet bizonyára eh, meg fogunk holnap adni, újra az emberhez méltó munka programját fogjuk megerősíteni. A 188-as egyezmény nem más, mint egy része ennek a program alkalmazásának, pontosan a halászatban. Eddig erre még nem vonatkozott az egységes munkafeltételekre vonatkozó megállapodás, ahogy az előttem szólók jelezték. Nagyon fontos, hogy ebben az ágazatban is minimálisan, nemzetközi szintű minimális rendelkezések legyenek hatályban. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió országai mind ratifikálni fogják 2012-ig az egyezményt a tervek szerint lesznek olyan tagállamok, amely, illetve vannak, amelyek már ratifikálták, és ezt követően hatályosulhat. Nagyon büszkék lehetünk, ha különösen akkor, hogyha part mentén élünk. Halászaink szintén élvezhetik eh, az egyezmény pozitív hatásait, de harmadik országok számára is fontos lesz, bár ott más a helyzet. Természetesen a, a halászati közösség is támogathatja az egyezményt. Az Európai Parlament már a nők védelméről is szólt, a halászatban dolgozó nők védelméről. Nagyon fontos, rendkívül fontos az, hogy a halászatban dolgozó nőket közvetlenül vagy közvetve segítsük, hiszen a partmenti területeken élő nők sokkal szegényebbek, sokkal rosszabbul viselik a negatív hatásokat a, és sokkal rosszabb helyzetben lennének a törvények nélkül. Fontos, hogy a partmenti területek kultúráját megőrizzük, európai kulturális elemei közé emeljük, hiszen jelentős örökségünkhez. Ezt hangsúlyoznunk kell északon és délen, minden partmenti területnek megvan a maga olyan vonása, szakasza, amelyet védeni kell. Meg tudunk állapodni tehát bizonyos kérdésekben, el tudjuk fogadni az egyezményt, és remélhetőleg a tagállamok ratifikálják azt. Hiszen az a cél, hogy minden egy, egyes esetre vonatkozzon az egyezmény, és ezért a következőket kell mindenképpen támogatnunk. Fontos, hogy a képzés, továbbképzés is ide kerüljön. Köszönöm. Köszönöm szépen, a spontán hozzászólásokhoz értünk. Hárman kértek szót, eh, Royce asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy a méltó munkahely nagyon fontos az ágazatban is. Valóban közel áll a rabszolga foglalkoztatáshoz ennek a területnek a helyzete, és ezért nagyon jó, hogy sikerült a kormányzatok a munkavállalók és a munkáltatók részvételével három oldalon szabályozni egyezmény keretében a munkavégzés körülményeit, vagyis a minimális életkort, az orvosi ellenőrzést, a pihenőidőt, a társadalombiztosítási kérdéseket, mert ezt lehetővé teszi, hogy tisztességes körülmények között dolgozhassanak a halászok. Én olyan országból érkezem, ahol nincs is tengerpart, ennek ellenére fontosnak tartom, hogy ratifikáljuk minél előbb ezt az egyezményt. Legalábbis azért, mert a halat nagyon szeretem. Köszönöm szépen. Kazakov, úr következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is csatlakozni az előttem szólókhoz, a jelentéstevő és a biztos is üdvözölte az Ilónak ezt a kezdeményezését, és sürgetik a tagol, tagállamokat a, arra, hogy a 188-as egyezményt minél előbb ratifikálják. A halászati ágazat szabályozása, amely jelenleg egy teljesen elvek és szabályok nélkül működő piac, ez jelenleg a, magának a halászatnak, illetve a halászatban dolgozóknak a fenntarthatóságát veszélyezteti. A közös halászati politikának is sok köze van ehhez, és ezért nagyon fontos, hogy ne csak arra szorítkozzunk, hogy az egyezményt ratifikáljuk, hanem hogy a közös halászati politika központjába helyezzük a halászokat. Elnök, most a bizott biztos úrnak adom meg először a szót, hogy reagálhasson az elmondottakra. Tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy örömömnek adjak hangot, halván azokat az érveket, amelyeket a felszólalók említettek, megerősítették azt, hogy az egyezmény valóban fontos. Különböző nézőpontok kerültek elő, és többféle formában hallhattam, hogy támogatják ezt a javaslatot, és fontosnak tartják, hogy a halászok mindennapi életében változást hozzunk, hiszen mintegy 30 millió embert érint ez világszerte tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennek a szövegnek az elfogadására irányuló eljárás teljesen világos. Erőfeszítésünk a lehető legkorábbi ratifikálásra irányulnak. Az Európai Bizottság 2012-t végső határidőként jelölte meg, tehát ehhez a célhoz tartsuk magunkat. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak, a munkát Figereidó asszonynak, és mindenkinek, aki támogatja a szöveget. Köszönöm elnök. Figereidó asszony, a jelentéstevő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, és szívből köszönöm a biztos úrnak, a kollégáknak, akik felszólaltak és támogatták az egyezmény ratifikálását. Holnap a jelentést remélhetőleg a parlament elfogadja, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy a 188-as egyezmény a halászati ágazatra is kiterjedjen, és ezt követően azt a tagállamok is ratifikálják. És remélhetőleg minél hamarabb hatályba is lép, még 2012-ig. Ezért majd azok a tagállamok, akik már ratifikálták az egyezményt, jelentős mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy biztonságosabb, szélesebb körben elfogadott minimális normák érvényesüljenek egy rendkívül fontos, veszélyes, de stratégiailag jelentős ágazatban. Mint említettük, a munkások méltóságának biztosítása is fontos. Köszönöm. Köszönöm, lezárom a vitát. A szavazás holnap lesz. A következő ülés holnap január 14-én, szerdán, délelőtt 9 órától 13 órától, majd 15 órától 10, 20 óráig, majd 21 órától éjfélig tart. A plenáris ülés szakra kiadott napirenddel lezárom a mai ülést.